másfél perc, egy percre a GUE frakció nevében. Köszönöm szépen! Elviekben nem ellenőrzük a víz újrahasznosítását, de a bizottságnak ez a javaslata több problémától terhes. Egyrészt privát operátorok fogják majd a víz újrahasznosítását lefolytatni, ahogy ezt a biztos úr is mondta. Úgyhogy azt gondolom, hogy leginkább az üzleti érdekeket fogják majd előtérbe helyezni, nem pedig az egészségünket. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, így aztán mindenképpen nagyon fontos lenne, hogy állami kézben legyen a víz újra hasznosításának egész ágazata, és nagyon fontos az, hogy az összes mezőgazdasági tevékenység esetében hasznosíthassuk ezt a visszanyert vizet. Kérdésem az, hogy ha nem lehet minden mezőgazdasági ágazatban ezt felhasználni, akkor hogyan lehet azt garantálni, hogy mégis megfelelően egészséges legyen a víz körforgás? Gondoljunk arra is, hogy mi lesz azzal a rengeteg szennyező anyaggal, amit a talajba jutatunk, ami a talajba kerül, az a vízbe is bekerül. Szerintem más fejlődési modelleket is figyelembe kéne venni. Köszönöm. Köszönöm hogy a zöldek nevében, és Kletz úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Vel a biztos úr, nagyra becsült kollégák! Mindenek előtt engedjék meg, hogy Bonafé asszonynak köszönetet mondjak, amiért olyan kiváló jelentést tett le elénk az asztalra. Közös erőfeszítéseinknek köszönhetően egy jó, kiegyensúlyozott jelentés készült. A víz újrahasznosítása közvetlen kihatással van a környezetünkre, ugyanakkor a nem megfelelő vízfelhasználás megkérdőjelezi a víz regenerációnak a kérdését. Az éghajlat változás környezeti hatásai tagadhatatlanok. A környezeti, a mezőgazdasági termelésre is egyre komolyabb hatásokkal van. Éppen ezért főként a szigeteken egyre nagyobb figyelmet kell szentelnünk a víz használat kérdésének, és a víz újrahasznosításának. Azt látjuk, hogy a mikro műanyagok, illetve az endokrin diszruptorok, amelyek megjelennek a vízben, mekkora fejfájást okoznak nekünk ilyen szempontból Godina asszony elvetedi nevében. A Bonafi jelentés nagyon fontos, mert konkrét eh, megoldásokat javasol a víz problémára az Európai Unióban is a szárazság egyre gyakrabban jelenik meg. Ez aggasztó ez a jelenség. Az ikatváltozás és globális felmelegedés következtében Dél-Európa egyre érintettebb ezügyben. A vízellátás évről évre egyre jobban veszélybe kerül. A mezőgazdasági termelőknek kell első körben megfizetni ennek az árát, hiszen az öntözés pénzbe kerül. Éppen ezért a bevált gyakorlatok, a víz újrahasznosítás, elterjedése számomra eh, elengedhetetlen és támogatandó. Nagyon határozottnak kell lennünk a víz minőség tekintetében, illetve a mikroszennyező anyagok, a mikroműanyagok elterjedését meg kell állítani az emberi és állati egészséget kell védenünk, a környezetet, illetve a vízellátást is biztosíthatjuk, tehát három legyet ütünk egy csapásra ezzel. Az ELNF frakció nevében Mellen asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ez a rendelet tervezet, amely a víz újrahasznosítását eh, célozza, a háztartási, mezőgazdasági és ipari eh, területeken is, három okból is eh, fontos. Először is az előadó asszony az Európai Unióban is azt láthatjuk, hogy megjelenik ez a vízhiány egyre égetőbb, és a vízgazdálkodás nem megfelelő volta miatt van ez így. A jelentés tervezet a víz lánc egészét érinti, az egészet újra kell gondolni, a 19. század nagy beruházásai óta sok mindent nem tettünk ezen a téren. A vízhiány megnehezíti a mezőgazdasági termelők helyzetét, és egyre inkább ezzel az óriási multicégek malmára hajtja a vizet, ha fogalmazhatok így. Fontosnak tartom azt is, hogy jó Közben a hozzászólt megszakítják. Líze úr, egy percben. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Nagyon jó oka van annak, hogy szigorúan szabályozzuk az ivóvíz fogyasztást. Úgy gondolom, hogy minden területen, ahol vizet használnak fel, szigorú szabályokra van szükség. Ezért észszerű, hogy itt van egy fokozatos lehetőség. A vízhiány nem csak Dél-Európában jelent problémát, ahol én élek, ott általában sok eső esik, és van egy mondás, hogy utas Zajlandba, hogyha nem napozni akarsz, tehát sokat esik, de 8 millió lakos az én régiómban igényli a vízellátást. Idén, és tavaly annyira volt annyira száraz volt a nyár, hogy kiürültek a vízkészletek. Tehát aki azt mondja, hogy nem, nincs szükség szabályozásra, mert sose lesz vízhiány, nos, az óvatosságra intenék mindenkit, aki ezt mondja, hiszen különösen a klímaváltozás miatt egyre nagyobb elővigyázatossággal kell bánnunk a vízkészletekkel. A néppárt eh, szeretné, ha megszületne egy irányelv, nem rendelet, hanem irányelv, hiszen így rugalmasabban lehetne a tagállamok igényeire reagálni. De az jó, hogy eh, például az öntözéshez felhasznált eh, visszanyert szennyvíznél szigorúak legyenek a kritériumok, de annyira szigorúak, mint az ivóvíz esetében. A néppárt támogatja ezt a javaslatot. Merci pour une minute. Köszönöm szépen, Sarbu kolléga következik egy perc. Thank you. Köszönöm szépen. Nos, a vízhiány nagy problémákat okoz az Unió számos területén. Érvek szólnak amellett persze, hogy miért olyan rendkívül értékes a víz, és miért kell védenünk a vízkészleteket. Ez a szabályozásra európai szinten van szükség. A vízügyi keret irányelv szabályozza a jó, azt, hogy hogyan kell a jó vízgazdálkodást végezni. Vannak lehetőségek, de ezeket nem használják ki, mert nem egyértelmű és világos a szabályozás. A bizottság csak mezőgazdasági öntözésre korlátozná a visszanyert szennyvizek felhasználását. Ezt szélszerűen kiterjeszteni, és más célokra is újra kellene felhasználni a vizet, persze biztonságos módon. Szükségesnek tartom azt, hogy megszülessen egy újra rendelet harmonizált kritériumokkal európai szinten, és ilyen módon a viszonyat szennyvizet jobban hasznosítsuk. Évi, azt két perc. Grazie, Presidente. Hát köszönöm szépen, elnök az, hogy az Európai Unió területén az emberi tevékenység, illetve a klímaváltozás során nagyon sokszor gondot jelent a vízhiány. Legalább 8,7 milliárd eurós volt a gazdasági veszteség az asszály miatt a tavalyi évben, és, a, és 30 év alatt 20%-kal nőtt az asszály károk nagysága. Ahogy a kollégák is mondták, ezt nem, ez nem csak a földközi tenger partján történik, és nem csak a száraz időszakban, a száraz évszakban, hanem egyre nagyobb értékben eljut ez európai északi részébe, és ez a probléma. A víz közjó, és azt gondolom, hogy ezt a közkincset mindenképpen sokkal hatékonyabban kéne kezelni. Jó lenne, hogyha minden, ami a vízzel kapcsolatos prioritásnak számítana. Örülünk annak, hogy a víz újra has, hasonlít, össze, újra hasznosításával kapcsolatos rendeletről beszélünk, ezt mindenképpen pozitívan értékeljük, nem szabad elpocsékolni a vizet Európában. Jó lenne, hogyha a vizet újrahasznosítanánk és biztonságos módon használnánk fel. Nem szabad, hogy a talaj, illetve a különböző mezőgazdasági tevékenység szempontjából ez bármilyen kockázatot jelentsen. Figyeljünk oda, hogy mi kerül a vízbe, ne legyenek mikro műanyag darabok, ne legyen benne semmilyen hormon származék. Figyeljünk oda arra, hogy mi jut a vizekbe, mi jut a tengerbe ha nem megfelelők a normáink, akkor a biodiverzitásnak teszük rosszat, ez pedig az egész bolygóra kihat. Jó lenne, hogyha ezt a rendeletet mindenki támogatná, hogy jobban tudjuk majd újra hasznosítani a vizet. Nagyon fontos az, hogy semmilyen káros anyag ne kerülhessen be a vízben, amelyet újra hasznosítunk, figyeljük oda legelső sorban is a növényvédőszerekre. Tehát igenet mondunk a víz újrahasznosítására, és nemet mondunk a környezeti károkra. Köszönöm. Grazie, Presidente. Dobbiamo... Lancini úr, köszönöm szépen. Nagyon fontos az, hogy az európai polgárok és a környezet védelmére odafigyeljünk tisztább Európára van szükség a jövő generáció számára. Ez csak úgy lehet megoldani, hogyha hosszú távú megoldásaink vannak, tehát nem boszorkányüldözésre van szükség, nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani a problémákat, amelyek abból erednek, hogy nem elég versenyképesek a vállalataink. Gondot jelent a vízhiány, és az újrahasznosítás minden problémát nem old meg, de mindenképpen pozitív lépésnek tartom. 6,6 milliárd köbméter vizet tudunk újra hasznosítani évente, hogyha ez megvalósul, és ez a fenntarthatóság felé mutató út, mutató út, ez mindenképpen jót tesz a mezőgazdáknak. Azt gondolom, hogy preventív módon kell fellépni, minden ország számára, minden tagállam számára hasonló normákat kell kialakítani. Jó lenne, hogyha nagyobb mértékű lenne tehát a víz újrahasznosítás. Dölej, egy minut. Dölej asszony, következik egy perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! A körforgásos gazdaság logikáját alkalmazni ebben a kérdésben nagyon fontos, és köszönet Bonafi asszonynak, illetve a kollégáknak ezért a munkáját. Ami az átláthatóságot, illetve a felelősségvállalást illeti, nagyon fontos, hogy a kutatók, kutatás, figyelmé, kutatás kérdésére odafigyeljünk. Nagyon fontos az, hogy az emberi, illetve az állati egészségre semmilyen káros hatással ne legyen az a tény, hogy a vizet újra hasznosítjuk. Hatékonynak kell lenni a víz felhasználásának, és tájékoztatni kell a mezőgazda, mezőgazdákat azzal kapcsolatban, hogy honnan származik az a víz, amit felhasználnak. Tehát nagyon fontos az, hogy egészségügyi kockázat ne legyen. Jó lenne, hogy a fogyasztók is el tudnák fogadni azt a tényt, hogy újra hasznosított vízzel van dolgunk. Biztonság, tájékoztatás, erre van szükség, és köszönet Bonafé asszonynak, hogy gondolt ezekre az aspektusokra is. Köszönöm. A spontán hozzászólásokkal folytatjuk elsőként. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Elnök asszony, tisztelt biztos úr. 2008 óta az Európai Parlament többször kimondta, elmondta már, hogy hogy valamit tennünk kell a víz újrahasznosítása és a vízhiány ügyében. A körforgásos gazdaság egyében vissza kell térnünk erre a kérdésre. A víz erőforrásainkkal való gazdálkodás egy olyan terület, amely az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell. A víz újrahasznosításnak az emberi, állati egészséget és a környezetet is tiszteletben kell tartani, óvnia kell. Tehát a víz újrahasznosítás fontos, hogy ne okozza a talajvízszint csökkenését, illetve bármiféle más környezeti kárt. Éppen ezért a felhasználóknak a a hatóságokkal együttműködve kell e, e, minden megtennünk annak érdekében, hogy ez megfelelően működjön. Ehhez persze megfelelő infrastruktúrális befektetésekre van szükség. Köszönöm szépen. Maria urat nem látom, ezért Keri úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony körforgásosan működik a víz, hiszen első formájában lehullik, majd aztán újra elpárolog, és újra és újra. Az én hazámban, ahol sokat esik az eső, múlt nyáron vízkorlátozást kell bevezetni. Dublinban például a vízvezetékekből rengeteg ivóvíz elszivárog, ez is olyasmi, amivel foglalkoznunk kell. A víz újrahasznosítása egy nagyon fontos terület, éppen ezért üdvözlöm az előttünk felkő javaslatot. Simona, Mariana, Angelik mind-mind utaltak a körforgásos gazdaságra. A víz újrahasznosítása ennek szerves részét képezi, éppen ezért tartom olyan fontosnak, hogy amikor arra lehetőség van, hasznosítsuk újra a vizet a mezőgazdaságban, az öntözésben. Már csak azért is, mert ez számunkra fontos, erre oda kell figyelnünk, éppen ezért szívesen támogatom majd a javaslat egészét. Köszönjük szépen, Kelly úr! Ezzel a spontán hozzászólások végéhez értünk, Vella biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megint csak szeretnék gratulálni eh, Bonafé asszonynak, eh, hiszen kiváló jelentést készített előadóként és az NDIDS eh, javaslatot is üdvözlöm az Európai Bizottság. Szorosan figyelemmel követte ezt a vitát, és természetesen az Európai Parlament javaslatait alaposan áttanulmányozzuk, mint azt mindig tesszük. Ugyanakkor lenne két-három megjegyzésem már most is. A szennyezett talajjal kapcsolatban a nitrát irányelv már most is életben van, éppen ezért láthatjuk, hogy ennek végrehajtását szorosan figyelemmel fogjuk követni. Az agrárium nem megfelelő eljárásokkal elég komoly károkat okoz ez a téren. E-, ennek kapcsán úgy érzem, hogy néha alábecsüljük a problémát, amikor is azt mondjuk, hogy Európában vízhiány van, nem az egész földön víz hiány alakulhat ki, hogyha nem teszünk valamit. Éppen ezért kell valamit tennünk minél hamarabb. Ami a javaslat hatáját illeti, hogy csak a mezőgazdasági öntözésre alkalmazzuk-e ezt. Nos, azt kell, hogy mondjam, hogy az mezőgazdaság öntözése a legelterjedtebb ilyen módszer a víz újrahasznosítására. Éppen ezért ennek az Európai Unióban is óriási kihasználatlan lehetőségei vannak. a jelenleg javasolt szabályok nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a tagállamok más célra is felhasználjanak ilyen már korábban felhasznált vizet. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy minél hamarabb életbe lépjen ez a jogszabály, és ezzel is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy az eddig kihasználatlan a víz újrahasznosításában rejlő eddig kihasználatlan lehetőségekkel valamit kezdjünk. Persze úgy, hogy ezzel a talajvizet és a környezetet nem veszélyeztetjük, ez mindenkinek az előnyére szolgálna, a fogyasztóknak, az iparnak, a mezőgazdaságnak, az Európai Bizottság éppen ezért várja az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat, és természetesen szívesen segítjük a társjogalkotók munkáját ezen a téren, mint mindig Köszönöm még egyszer, hogy ennyire fontosan kezelt, fontosnak tekintették és komolyan eh, kezelték ezt a dossziét is. Mi a gond a Szender asszony? Madame la Présidente, je voudrais... Elnök asszony. Vella urat kérdezném még egyszer meg. Tudja azt a mai napon esetleg nekünk mondani, hogy a szennyezett talajról szóló irányelv mikor készülne? Tegnap nem válaszolt erre, de a tegnapi téma nem igazán kapcsolódott a, mező, a környezetvédelemhez. Mindjárt megadom a szót önnek, Vella úr. Grappini azt, hogy nem látta senki? A spontán hozzászólásokat befejeztük, hogyha bármilyen kérdése van a biztos úrhoz, akkor ezt írásban lehet megtenni, Azért megadom majd Vella úrnak a szót, hogyha kíván válaszolni, és utána pedig Bonafé asszony következik. Monsieur Vela, êtes-vous d'accord pour... Euh, Vela úr, vál, tud, tudna válaszolni asszony kérdésére? Think my, my... Igen, azt hiszem, hogy van abban valami, amire rákérdezett a kollega útban van ennek a javaslatnak az elkészítése, illetve gondolkozunk, hogy megszülessen, de még nem született döntés. De azt hiszem, nagyon igaza van, hogy ezt felvetettem. Köszönjük, Bonafi asszony! Kérem, zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak azért, hogy a mai témára odafigyel, és nem csak a mai napon mutatott különös figyelmet, hanem az elmúlt, elmúlt hónapok során is. Köszönet a kollégáknak, akik hozzászóltak, köszönet azért is, hogy az elmúlt hónapok során segítettek. Egyértelmű, hogy a kollégák támogatják ezt a témát, és alapvetően azt gondolom, hogy szinte a tisztelt ház minden oldaláról támogató szavakat hallottam. A víz közkincs, egy nagyon-nagyon értékes közkincs, és egy köbmétert sem pazarolhatunk el belőle. A körforgásos gazdaság az európai fejlődés alapja, az európai fejlődés alapja, és ez igaz a vízre is, mint erőforrásra. Azt gondolom, hogy a legfontosabb lépés, hogy megtakarítsuk a víz felhasználását, de az is nagyon fontos, hogy újrahasznosítsuk a vizet a mezőgazdaságban, a polgári felhasználásban, az utcákon, és az ipari felhasználás során is csökkenteni kell ezt, illetve újra kell hasznosítani, nagyobb újrahasznosításra és nagyobb megtakarításra van szükség. Ha ezt nem tesszük meg, akkor komoly gondjaink lesznek nem csak környezetvédelmi szempontból, hanem gazdaságilag is. Tehát világos, közös normákra van szükség Európa szerte, és beruházásokra is ebben az ágazatban. Ne feledjük, hogy pénzhiány van ebben az ágazatban is. Köszönöm. Ezzel lezárom a vitát. A mai napon fogunk szavazni. Körülbelül 13 perc múlva, addig berekeztem az ülést. Köszönöm. kedves kollégák elkezdhetjük a szavazást. Kérem, foglaljanak helyet, hogy elkezdhessük a szavazást. Kedves kollégák, Először szavazunk az Elefánt csontpart és az EU közötti halászati partnerségi megalapodásról. Ferreira kollega jelentése, megnyitom a szavazást. Elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A második szavazás Ferejra kollega jelentése, állásfoglalás, ugyanerről név szerint szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. elfogadtuk. Következik az EU-Marokkó közötti megállapodás. Először Marceliesi eh, kollega kért eh, szót, hogy eh, hozzászólhasson. 30 másodperce van. Gracias, president. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A Human Rights Watch arról számolt be, illetve arra figyelmeztet minket, hogy az EU-Marokkó halászati partnerségi megállapodás a nyugat Nyugat-Szaharát is magába foglalja, és ez nem tesz eleget, nem tartja tiszteletben a nemzetközi jogszabályoknak az Európai Bíróság döntésére mindenképpen figyelemmel kell lenni, hogyha számukra tényleg olyan fontosak az emberi jogok, akkor jó lenne, hogyha először megkérdeznénk az Európai Bíróság véleményét erről a témáról. Köszönöm. Thank you. And now we can... Köszönöm szépen, akkor rátérhetünk a szavazásra. Az egész állásfogásról szavazunk. Ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodás, elutasítottuk. Jó, ellenőrizzük természetesen. Természetesen, akkor kérem szavazzanak. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. A következő Kadek kollega jelentése az EU-marok közötti fenntartató halászati partnerségi megállapodás. Kérem szavazzanak, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik eh, Nikolaj kollega jelentése, jeges tenger középső térségének eh, szabályozatlan halászat és a megállapodás, megnyitottam a szavazást. Lezártam, elfogadtuk. Következik Rodríguez Pinheiro kollega jelentése az EU-Mexikó EU -Mexikó, Mexikó közötti gazdasági partnerségi politikai koordinációs és együttműködési megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv Horvátország csatlakozása. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik Szalafranka kollega jelentése szakbizottsági módosítókról blogban szavazunk. Kérem, ki támogatja, kérdezem, ki ellenzi, ki tartózkodik. Elfogadtuk. 45D módosításról elektronikusan szavazunk. Kérem, szavazzanak. Lezártam a szavazást. elutasítottuk. Következik a 44-es módosító, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. 46D módosítás, elektronikusan szavazunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. A szakbizottsági szavazat, szavazás 37-es, 38-as módosító ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás, elfogadtuk. Akkor név szerint szavazunk a bizottság javaslatáról. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai parlament itt lezárta az első olvasatot. Kadek kollega másik jelentésének a tárgya a nyugati vizek és a szomszédos vizek halállományaira és ezen állományok halászatára vonatkozó több éves terv. 99-es módosítóról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást elfogadtuk. A százas módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az Európai Parlament lezárta az első olvasatot. Következik Gardini eh, kollega jelentése az uniós polgári védelmi mechanizmusról. 79-es módosítóról szavazzunk, megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elfogadtuk. Eh, közös nyilatkozat 80-as módosító a szakbizottság részéről mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ezzel az Európai Parlament lezárta az első olvasatot. Megyünk tovább. Bonafé kollega jelentése a víz újrahasznosítására vonatkozó követelményekről. Először az illetékes szakbizottság módosítói szavazunk blogban, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 121-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 133-as módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük. Kérem, szavazzanak, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Következik 135-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik a szakbizottság 90-es módosítója. Jó, ha akarják, akkor ellenőrizzük a 135-öst, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 90-es szakbizottsági módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 134-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk a bizottság javaslatáról, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Első olvasat ezzel lezárult. Következik Danti kollega első jelentése, a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóvágyása és piac felügyelete. A négyes módosítóról szavazunk, az idegenes megállapodásról megnyitottam a szavazást. Lezártam elfogadtuk. Megint csak az Európai Parlament lezárta az első olvasatot. Danti kollega második jelentése, az egységes piacra, európai statisztikákra vonatkozó program. Megadom a szót Danti úrnak, mielőtt szavazunk, maximum kettő percben öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák! A Single Market Program hat létezőlő program összefoglalása és, össze, és csoportosítása a lényeg az lenne, hogy megerősítsük a belső piac működését a 2021-2027-es programozási idő, pénzügyi programozási időszakról van szó. A cél pedig az, hogy a mikrovállalatok, illetve a KKV-k versenyképességét növeljük, meglegyen az élelmiszerbiztonság az élelmiszerágazatban, illetve jobban odafigyelünk a fogyasztóvédelemre, és az európai statisztikákra is. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül ambiciózus program, és 6 milliárd eurós teljes finanszírozásról van szó, ebből 3 milliárdot a COSME programnak szentelnénk, amely a, K, ami a KKV-kkal foglalkozik, ők adják az európai gazdaság gerincét. Azt gondolom, hogy nagyon fontos a piacfelügyelet és a, az is, hogy megnézzük, mennyire biztonságosak a termékek, és ide vonatkoznak az online értékesítéssel forgalomba hozott termékek is. Azt gondolom, hogy nagyobb ellenőrzésre van szükség az Európai Parlament részéről is. Ezzel a szöveggel a parlament egyértelmű állásfoglalást tesz az Európai Termelő Szövetről, illetve az Európai Fogyasztók Védelméről. Reméljük, hogy a többi illetékes is ugyanezt a feladatot felvállalja majd. Köszönöm. Uh, Köszönöm. Először arról javaslatról szavazunk, hogy utasítsuk el a bizottság javaslatát, 150-es, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, tehát azt a javaslatot, hogy utasítsuk el, a bizottsági javaslatot nem fogadtuk el. Most következik a jogalkotási szöveg. Szakbizottsági, egy szakbizottsági módosítókról blogban szavazunk, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Az illetékes szakbizottság módosítói következnek. 25-ös módosító két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást elfogadtuk nagyon nagy többséggel, elnézést, ezt nem láttam. Következik a 38-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A szakbizottság százas a mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk 154-esről, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. 155-ös módosító mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 156-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 157-es módosító mellette. Ellene tartózkodás, elutasítottuk. 158D név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Egyes szakbizottsági módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 152-es, megnyitom a szavazást, elektronikusan szavazunk. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. 153-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És most szavazunk elektronikusan a bizottsági javaslatról, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai Parlament lezárta az eh, első olvasatot. Szavazunk eh, Martusello eh, kollega jelentés, jelentéséről. Az illetékes szakbizottsági módosítókokban szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 29-es módosító, szakbizottsági módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És szavazunk a bizottsági javaslatról, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. következik a roma integrációs stratégiára vonatkozó állásfoglalási indítvány. A 2.4-ről két részben szavazunk. Első rész ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 2.6 az eredeti szövegben mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Harmadik bekezdés, negyedik pont, a eredeti szöveg két részben szavazunk első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik harmadik bekezdés, a negyedik pont után és Kareca Bilt eh, asszonynak szeretné megadni a szót, egy szóbeli módosítót szeretne ismertetni, parancsoljon. Köszönöm elnézést, kollégák. Igen, az Európai Parlament koordinátoraként én tettem javaslatot a szobeli módosítóra. A gyerekeket konkrétan prioritásnak kell tekinteni, amikor a Nemzeti Roma Integrációs Stratégiák végrehajtásáról van szó. Nagyon fontos támogatni a roma gyerekek számára az egyelő hozzáférést és azonos jogokat. Köszönöm szépen, Bild képviselő asszony. Van-e eh, valaki, aki kifogásolja a szóbeli módosítót? Ha nincs, akkor szavazunk a szóbeli módosítóról. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. B. Eh, preambulum, eredeti szöveg eh, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most szavazunk az állásfoglalásról, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk, mehetünk tovább, és következik Papagarac Tudú Ruiz kollega jelentése a szerződés uniós polgársággal kapcsolatos rendelkezésének végrehajtása. Négyes módosítóról szavazunk. Megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg hatodik bekezdés, megnyitottam a szavazást. Lezártam a szavazást, elfogadtuk. Ötös módosító, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Hatos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Szavazunk az eredeti szövegről, a 9-es bekezdés, megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a hetes módosító. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosító. Megint csak elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezártam. Elutasítottuk. Következik eredeti szöveg 26. bekezdés. Megnyitottam a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Következik a 30. bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk ellenőrizzük 30. bekezdés második részéről, akkor elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik a 38. bekezdés, eredeti szöveg, név szerint szavazunk, kérem, szavazzanak, megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 39. bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42. bekezdés eredeti szöveg két részben, első rész mellette, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 46. bekezdés, eredeti szöveg két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A második részről pedig név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Következik az egyes módosító két részben. Első rész név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Második rész, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Következik a 49. bekezdés az eredeti szövegnek, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. D. Preambulum 3-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Következik az eredeti szöveg, D. Preambulum két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szavazunk az egész állásfoglalásról, név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom.